Sorry about the delay. Kedves kollégák, elnézést a késés miatt. Kicsit elhúzódott a koordinátor ülése. A következő másfél óra után közös ülésen fog sor kerülni az Agri és a másik partner szakbizottsága, 13-as, 12-es napirendi pont, 2011 évi jelentés az emberi jogok és a demokrácia helyzetére a világban és az Európai Unió ezzel kapcsolatos politikája. Frunzulika úr kap szót a részünkről. Thank you very much, madam. Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! figyelembe véve ezt az ügyet, a lehető legambiciózusabb szeretnék lenni a vélemény megfogalmazása során határozott álláspontot szeretnék képviselni az FED szakbizottságban. Szoros eh, kapcsolatot kell teremtenünk az emberi jogok, a helyes kormányzás, a béke, a biztonság és a szegénység eh, eh, megszüntetése között. Az emberi jogoknak feltétlenül a fejlesztési eh, erőfeszítéseink középpontjában kell állnia. Szorosan figyelemmel kell követnünk mindenféle monitoring eh, mechanizmusok segítségével itt a fejleményeket. Úgy gondolom, hogy az Európai Uniónak elsőleges szerepet kell védeni, eh, vállalni az, az emberi jogok világszinten való megvédése terén, és olyan eszközökkel kell rendelkeznünk, amelyek megfelelnek mind a nem kormányzati szervek, mind az emberek igényeinek. Sokkal nagyobb vállalati elszámolthatatóságra, felelősségre, vonhatóságra van szükség. Fontos, hogy a végrehajtás ne károsítsa, ne okozon károkat az európai gazdaságnak, inkább egy olyan hozzáadott értéket képviseljen, amely gazdaságunk, társadalmunk és környezeteink és a velük kapcsolatos célok előmozdításában is segítségünkre vannak. Különösen most, amikor szembe kell néznünk a tömeges bevándorlás problémájával Európa szerte. Figyelem, figyelnünk kell arra, hogy melyek a migráció alapvető okai, gyakorlatilag éppenséggel az emberi jogok megsértése, a jogállamiság hiánya, a biztonsági kérdések tömkelege és a környezet változása. Ennek következtében a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartása a politikai tárgyalások során, amelyeket harmadik országokkal folytatunk, olyan követelményeknek kell lenniük, amelyektől nem tántorodunk el soha semmilyen körülmények között. A fejlesztési segélyeket is úgy kell biztosítanunk lehetőleg, hogy azokat civil szervezetek és nem kormányzati helyi partnerek használják fel, így tudjuk biztosítani, hogy politikáink a helyszínen, a terepen eredményesek. Ma volt egy munkacsoporti ülés, ahol megvitattuk az A munkacsoportban az Európai Uniós támogatások egy részét, Madagaszkárt vitattuk meg ma, ahhoz ragaszkodnunk kell, hogy mindazon országokban, ahol a kormányzatnak nehéz, nehezére esik az emberi jogokat és a polgári jogokat hát tiszteletben tartani, és ahol érezhetően magas szintű a korrupció, ott szerepet kell, hogy játszunk. A befektetési, beruházási és fejlesztési szerződéseknek, amelyeket kockázatos régióban lévő országokkal kötünk, feltétlenül emberi jogi klauzulákat kell beépítenünk a szerződésekbe, a megállapodásokba, és ki kell vizsgálni a hatását ezeknek a megállapodásoknak az emberi jogokra is. Valamint szorosabb figyelemmel kell követnünk a fejlesztési együttműködést az EU emberjogi éves jelentésében is. Hölgyeim és uraim, kedves barátaim, nagyon nagy örömmel várom az önök véleményét, megjegyzéseit, módosítóikat természetesen a benyújtott szöveghez. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. A felszólalók között Preda úr az első. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni kollégámnak, Fronzulika úrnak a véleményéhez. Jelentéstevőként, az AFET jelentéstevőjeként néhány dolgot szeretnék én is elmondani, pontosan hogyan is képzeltem el a saját jelentésemet, hangsúlyozva az emberi jogok és a fejlesztés közötti kapcsolatokat, hiszen most a devesztek bizottságban Az én szövegem egy tömör szöveg, nem az emberi jog sértések listájának készült eh, az egész világot lefedve. Sokkal inkább egy rövid szöveget céloztam írni, amelyben arra koncentráltam, hogy melyek a legfontosabb ügyek, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy az emberi jogokat és a demokráciát elősegítsük a harmadik országokkal való kapcsolatainkban. Ezért nem akartam egy eh, hosszú listát írni, ahogy már mondtam, az emberi, emberi jogsértések eseteiről. Ezeket a kérdéseket összefoglalva az Európai Unió eszközeire összpontosítottam, azokra az eszközökkel, amelyek az EU harmadik országokkal való kapcsolatait jellemzik, párbeszédekre gondolok, az emberi eh, jogi eh, irányelvekre, az Európai Unió eh, intézkedési terve az emberi jogok fenntartása érdekében. Mindezen eszközöket áttekintettem, és arra két, tenger, e-, e-, erre két tengerre pontosítottam, a demokráciára és az emberi jogokra. Um, és elsősorban a e, demokrácia kérdéseire helyeztem hangsúlyt, ugyanis az utóbbi időszakban egy kicsit e, kevés figyelmet fordítottunk e, a demokrácia megerősítésére és a demokrácia, illetve az emberi jogok közötti kapcsolatok fontosságára. Nem gondolhatunk arra, hogy az emberi jogok érvényesülnek, hogyha nincs demokrácia, ezért ragaszkodtam ehhez a kapcsolathoz, összefüggéshez. Jelentésem egyik központi üzenete, amely a mai vitában is természetesen eh, releváns lesz itt a Devesztok Bizottságban, az az, hogy eh, úgy kellene felhasználnunk politikáinkat, hogy azokkal megerősítsük a demokráciát, és elősegítsük az emberek jogok érvényesülését. Itt a kereskedelmi politikákra gondolkozom, gondolom, gondolok, a fejlesztési politikákra, illetve a szomszédsági és bővítési politikákra. Mindezek a politikák hozzájárulhatnak ahhoz, hogy jobban érvényesüljenek a demokratikus és alapelvek és emberi jogok. Szeretnék arra is rámutatni, hogy megemlítettem néhány olyan kérdést, amelyek a fejlesztésről, a demokráciáról, az emberi jogokról szóval fontosak. de nem soroltam fel az összes fenntartható fejlesztési célt, ezek megtalálhatók máshol, de azért fontosnak tartom, hogy figyelembe vettem az újra elfogadott napirendet és azokat az elkötelezettségeket, amelyek az, az emberi jogok terén megszülettek. Ragaszkodtam ahhoz, hogy ezek a politikák következetesek legyenek, jelentéstevő vagyok történetesen ebben az ügyben, itt a devében. De ragaszkodtam az emberi jogokra alapuló, ez a párzamos megközelítéshez is. Ez a másik terület, amelynek a figyelmük hangoterőbe kell tartoznia. Ennek alapján örömmel várom a neveszakbizottság hozzájárulásait. Frózolika úr felől is többek között az ő véleménye alapján és nyilván anyanyelvünkön is tudunk majd egyeztetni, ami nem gyakran fordul elő az Európai Parlamentben. Um, just to say, um... Csak annyit szerettem volna mondani, hogy amikor New Yorkban voltunk, a fenntartható fejlesztési elvekkel kapcsolatban, célokkal kapcsolatban statisztikusokkal tárgyaltunk, ugye 17 cég volt és 169 alcél, indikátorokat próbáltak meg kifejleszteni az emberi jogokkal kapcsolatban és a helyes kormányzással kapcsolatban. Ez érdekes lehet, hiszen valószínűleg ez a munka márciusra el fog készülni. Kíváncsi vagyok, hogy ez az EU számára ad-e majd eszközöket, vagy nem. E, e, e, azt is megemlíteném, hogy igen, ön elmondta, hogy nem sorolja fel az emberi jogsértéseket, hiszen ezzel önmagában nem oldunk meg semmit, az a cél, hogy megoldjuk a problémákat. Még két kollégá, Beatrice rá, neked a megosztó először. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök asszony. Természetesen szeretnék köszönetet mondani Frunzulika úrnak ezért a szövegért. Ez szerintem kellőképpen összpontosít, ugyanakkor jól kifejti azt is, hogy mi a deve álláspontja Préda úr jelentéséről. Örülök annak, hogy Pereda úr ismertette a megközelítését, illetve azt, hogy a demokrácia, a az emberi jogok tiszteletben tartásának alapja. Úgy gondolom, hogy ez ebben a véleményben jól kifejezésre jut, és szerintem ezt meg is tudjuk erősíteni mi még jobban. A demokrácia konszolidálása nagyon fontos, a béke, az igazság, a szilárd intézményekre és a jó kormányzásra épül. A fenntartható fejlesztési célok között is találunk egy célt, amely erre összpontosít, és éppen ezért a 2030-as menetrendnek ez egy fontos előrelépése, ami pedig a részletes hozzájárulásomat illeti, szeretném majd ezt is kiemelni ez valóban a fenntartható fejlesztési célunk, ugye konkrétan ez a 16-os cél a 2030-as menetrendben, és eh, ahogyan azt hallhattuk, a végrehajtási mutatók között eh, kell, hogy szerepeljen az, hogy eh, mennyire sikerült a demokratikus standardoknak, az emberi jogi standardoknak eleget tenni. Szeretném hangsúlyozni, hogy ahogyan továbbra is az emberi jogok védelme terén hivatkozási pont vagyunk világszerte, azért nem jeleskedünk annyira a teljesítés terén szemben azon országokkal, amelyek nem tesznek eleget ezen standardoknak, ezt is el kell ismernünk. El kell ismernünk azt, hogy sokkal hatékonyabbak kell legyünk, és többet kell tennünk annak érdekében, hogy az emberi jogok tiszteletben tartása terén tehát kötelezettségvállalásainknak megfeleljünk. A négyes pontban szerepel ez a kérés is, amelyet megfogalmaztunk, hogy egy nemzetközi szintű, jogira kötelező érvényű eszközt kell kidolgozni. Úgy gondolom, hogy bizonyos értelemben ezen pont megszövegezése során, majd teszek erre konkrét javaslatokat, fontos lenne, beépíteni ide ezt a kötelező érvényű aspektust hogy ez a vállalatokra nézve kötelező legyen, egy ilyenfajta kötelezettség megfogalmazása. A vállalatok is egyébként ezt akarják. Gyakran ugye arról beszélünk, hogy vannak kötelezérvényű vállalások, mintha ezek egyfajta szankciók lennének, holott a megfelelő hozzáállást tanúsító vállalatok bevonása példaértékű lehet. És ez azt hiszem, hogy egy nagyon hatékony intézkedés az előrelépés szempontjából. Másfelől pedig szeretném még megjegyezni, hogy bizonyos észrevételeket majd megfogalmazok még konkrétan, ami az átláthatóság növelését illeti, és természetesen a fejlesztési programok fontos, hogy egyértelműen kötődjenek az emberi jogok érvényesítéséhez. Ez magától értetődő. Meglátjuk majd azt is, hogy egy ilyen rövid és tömör véleményben tudnánk -e esetleg az utolsó pontban nagyobb hangsúlyt helyezni a nők elleni erőszak konkrét kérdéseire, valamint az isztambuli egyezményre, ami megint csak egy kötelező érvényű egyezmény, az eszköztárunkban, és az Európai Unió ezt még nem írt alá, és nem is ratifikálta. Ennyi lett volna, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Maria Hajbuch, majd Roland Mendavo. Köszönöm szépen. Mi is szeretnénk köszönetet mondani az előadónak. Természetesen örömmel fogadjuk ezt a véleményt. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy bizonyos pontokban talán még ki lehetne egészíteni egyet mást egyes aspektusokat jobban is ki lehetne domborítani, és itt gondolok nem utolsó sorban az emberi jogok figyelembevételén mm, szolgáló eszköztárra, ezt is meg kellene említenünk ebben a jelentésben, valamint ami a nemzetközi munkaügyi szervezet normáinak jobb érvényesítését, illetve a kereskedelmi megállapodásokat, amelyeket az EU harmadik országokkal köt. Itt a szociális és környezetvédelmi standardokat is jobban ki kellene domborítani, valamint a nemzetközi vállalatok szerepvállalását, felelősségét is mindenképpen meg kellene említenünk ebben a jelentésben. Továbbá explicit módon említenünk kellene a szexuális és reproduktív jogokat, valamint az egészséghez küzdő jogot, illetve azt, hogy az Európai Unió mit tehet ezen a területen a politikai koherencia szükségessége is szerintem egy olyan pont, amelyet eh, nem hangsúlyozhatunk eléggé. Köszönöm. Lola Sánchez. Köszönöm szépen, Linda. Mindenek előtt szeretnék eh, gratulálni Frunzulika úrnak ehhez a tervezethez. Gratulálok neki és eh, csapatának is. Szerintünk ez egy nagyon jó kiinduló pont. Szeretnénk azonban néhány aspektust pontosítani, mert szerintünk ettől jobb lehet ez a jelentés. Ide tartozik például az, hogy a hivatalos fejlesztési segítségnyújtás nem az egyetlen eszköz, amelyel leküzdhetjük a szegénységet, illetve a jogsértéseket. Ehhez nagyon fontos eszköz a szakpolitikai koherencia, valamint az, hogy a segítségnyújtás felől valóban a globális igazságszolgáltatás felé lépjünk el, így ugyanis lényeges változásokat idézhetünk elő az emberek életében. Az emberi jogok megsértése nem egy környezetvédelmi vagy meteorológiai probléma, amelyet el lehet kerülni, hanem ennek emberi, szociális, politikai, gazdasági okai vannak és ahhoz, hogy a gyökerénél kezeljük a problémákat, az egyenlőtlenséget, fontos, hogy koherensek legyünk. Az együttműködési politika pedig nem lehet olyas valami, aminek célja enyhíteni a más politikák, mint a kereskedelem politika által okozott károkat. Tehát fontos, hogy a kereskedelem politikánk, a külpolitikánk ne menjen szembe az emberi jogok érvényesítésével, és nem szabad, hogy a vállalatok harmadik országokban sértsék az emberi jogokat, ahogyan ezt nap mint nap tapasztaljuk. Ezért támogatjuk egy kötelező érvényű jogi eszköz kidolgozását, amely garantálja az emberi jogok tiszteletben tartását. Ez egyébként olyasról, mint a józanész is diktál, hiszen vannak emberi jogi nyilatkozatok, amelyek ezt alátámasztják, vagy a fenntartható fejlesztési célkitűzések, és szükségünk van egy olyan jogi keretre, amely valóban kötelezérvényűvé tegye ezt. Nem maradhatunk pusztán az ideálok szintjén, és fontosnak tartjuk azt is, hogy kiemeljük a civil társadalom szerepét, az emberi jogok érvényesítésében és megvédésében. Ezt a külpolitikai fellépésünk során is hangoztatni kell. Tehát a fejlődő országokkal folytatott politikai párbeszéd nagyon fontos, de hogyha a civil társadalmat ebben nem vonjuk be, akkor nem leszünk annyira hatékonyak. Remélhetőleg ezt a két gondolatot sikerül majd beépíteni ebbe a jelentésbe, ami egyébként rendkívül jó. Köszönöm. And finally, Davos, here. Thank you, Chair, and thank you. Davos Csír az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen elnök asszony a szót, köszönet az előadónak a vélemény elkészítéséért. Nagyon jó alap ez a vitára. Nagyon tetszik nekem az a tény, hogy a 2030-as most elfogadott programból indul ki, és a béke, a biztonság kérdéseire, a jó kormányzásra koncentrál. Ez természetesen tükrözi azt is, amit korábban mondtunk az emberjogi megközelítési alapról a fejlődés kapcsán. Ami a megfogalmazást illeti, inkább szemantikai jellegű a megjegyzésem, Az EU-t, mint emberjogi támogatónak vagy védőnek jellemezzük, ez szemantikai jellegű kérdés. Ami a migrációt illeti, ami a véleményből kitűnik, az megfelelő, és nyilván nem lehet leegyszerűsíteni a kapcsolatot a fejlődése szánt több támogatás és ezen jelenség között. Ami az üzleti vállalkozás és az emberi jogok közötti kapcsolatot illeti, nyilván hangsúlyoznunk kell ennek jelentőségét. Ahogy Beatrice is említette, az árnyék jelentés készítők ülésén is szó volt erről, és még meg is vitathatjuk. Azt hiszem, ezen kérdések kapcsán fontos, hogy minden aspektust megvizsgáljunk, és minden globális érintettet, akik a nemzetközi arénában jelen vannak. Végül csak annyit mondanék még, hogy nagyon örülnék én is, ha a módosító indítványok készítése során például a második bekezdésnél a 2030-as program szerepelne, nem a 2015-ös időszak utáni megfogalmazás szerepelne, de ez csak apró javaslat, köszönjük a jó szövegezést. Köszönöm szépen, Fonszolika úr. Jaj, bocsánat, elfelejtettem. Itt valaki szeretne hozzászólni? Fonszolika úr, parancsoljon. Köszönöm a szót, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani minden kollégának. Elsősorban Preda úrnak, de természetesen minden más kollégának is, akik hozzászóltak. Így igaz, hiszem többet kell tennünk annak érdekében, hogy arra a kapcsolatra koncentráljunk, ami a fejlesztési támogatás és az emberi jogok és a demokrácia tiszteletben tartása között létezik. Aztán talán jobban kellene hangsúlyoznunk a jó kormányzást, a korrupció elleni harcot is. Mindezek a dolgok rendkívül fontosak. Ugyanis magasabb fokú demokráciát eredményezhetnek, illetve jobb rendszert, jobban működő rendszert hozhatnak létre egy adott országban. Hangsúlyozunk el azt a tényt is, hogy a civil társadalmaknak és a civil szervezeteknek nagyon fontos szerepet kell felvállalniuk ezen a téren. Továbbá az egyes országokban végrehajtott programok Azokra gondolok itt, ahol a korrupció elterjedtebb. A civil társadalmi szervezetek részvételével kell, hogy kivitelezése kerüljenek ezek a programok, amelyek biztosítják az alapok felhasználásának átláthatóságát. Ismételten szeretnék köszöntet mondani minden kollégának, és várom a tervezethez kapcsolódó módosítókat. Elnök, köszönöm szépen. Emlékeztetésképpen el szeretném mondani, hogy október 19-ig kell beadni a módosítókat, és november 10-én fogunk szavazni itt a szakbizottságban. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, Preda úr. Akkor a 13. pont következik, rendkívül fontos téma, felkészülés a világszintű humanitárius csúcs találkozóra Isztambulban. Már a bizottsággal az előző ülésen eszmecserét folytattunk arról, hogy hogyan látják ők ezt a csúcsot. Most pedig Enrique Guerrero Szalom az előadónk fog beszámolni nekünk a jelentésről. Az isztambuli csúcs első alkalommal foglalkozik ezzel a témával, hogy hogy működik a humanitárius segítség, nyújtás, tehát minden részletet. Enrique parancsolja. Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, hogy ezt az ügyet a több órával a fejlesztési szakbizottsági ülés után mutatom be egy olyan nap után, amely, amely elég sok munkából állt. Egy negyed évszázad ezelőtt alakultak ki azok a keretek, amelyek mai tevékenységét is meghatározzák. Ebben a negyed évszázadban azonban szinte minden megváltozott a, nem, a természeti katasztrófák száma megsokszorozódott, és ez kétségtelenül e, összefügg a klímaváltozással. Ez az egyik további nagy átalakulás, amely ebben a negyed évszázadban e, felütette a fejét. E, a fegyveres konfliktusok száma is megnőtt, egy bipoláris világból egy kevésbé ellenőrzött több szereplős világba fordultunk át, sokkal dinamikusabbak a biztonsági kérdések a szereplők, akik ebben, akik a honterős segítségnyújtás terén működnek, sokkal sokszínűbbek, a civil társadalom nem kormányzati szervei többfélék teljesen megváltoztatták azt a színteret, amelyen ezek a tevékenységek folynak, és egyúttal természetesen a pénzügyi források is beszűkültek. Különösen a gazdasági válság óta, amelyet az elmúlt néhány évben láttunk. Ezért nem különösebben furcsa, hogy az ENSZ ezen átalakulások tekintetében összehúz, hívta az első csúcs értekezletet, csinálkozót, hogy megpróbálja koordinálni ezeket az erőfeszítéseket nagyobb koherenciában, nagyobb együttműködéssel, nagyobb eredményességgel, hogy minél hatékonyabban tudjunk fellépni együtt, jobban összpontosítva E, a veszélyhelyzetekben. Az elmúlt néhány hónapban, évben elindult egyfajta participatív részvételi jellegű e, együttműködés e, helyi és globális szinten. A felek megosztották egymással a véleményüket arról, hogy hogy lehet ennek a következő humanitárius csúcslálkozónak a feladatait megfogni, kezelni, definiálni olyasmi döntés született, hogy nem tehát alapvetően nem egy kormány közi csúcs találkozóról lesz szó. Ez azt jelenti, hogy egyes országok, amelyek egyébként fontos súlyúak, nem küldtek egyelőre képviselőket ezekre az ülésekre, hiszen még egyszer mondom, ez nem kormányzat, nem, interkorm, nem kormányközi egyeztetés lesz, ezért persze a konszenzus megfogalmazása, az egyeztetések bonyolultabbak lesznek, mint a hagyományos csúcs találkozókon. Az humanitárius szempontból eddig ugye nem is nagyon sokat foglalkoztak az a tartós konfliktusokkal. Ugye nagy, rengeteg embert elrabolnak a világ különböző részein, és ez egy folyamatosan fennálló probléma. Ez a találkozó tehát változásokat hozhat. Isztambulban májusban kerül erre sor, de vannak még olyan kérdések, amelyek végül is érdemi változásokat hozhatnak. 16-án kerül sor egy értekezett Genfben egy globális ért, egyeztetésről beszélhetünk, amelynek az a célja, hogy konszenzust és koalíciókat formáljon, hogy ezt a szót használjam. Utána bemutatásra kerülnek a javaslatok, a luxemburgi elnökség előtt eh, az év vége felé valamiféle végkövetkeztetések megfogalmazása mellett a tagállamok felé, majd végül megszületik eh, az ENSZ főtitkár jelentése, amely az év elejére várható, és itt világos eh, célkitűzéseket várunk. Nagyon pozitív közleményről beszélhetünk, amelynek a, a megfogalmazásait eh, összességében osztom. Eh, meghatározza az anyag eh, azokat az eszközöket, amelyek a koherenciát, az együttműködést irányítják, a pénzügyi támogatások kereteit, és így tovább. Ennek az álláspontnak, a bizottsági álláspontnak a, a kapcsán három globális közös intézkedési tengelyre teszek javaslatot. Egyrészt legyen egy globális koncepció, vagy pontosabban konszenzus azzal kapcsolatban, hogy legyen egy európai konszenzus, és nem azt mondom, hogy az európai álláspontnak kell lenni az abszolút alapnak, nagyon nehéz a saját struktúráinkat rákényszeríteni a világ más szereplőire, de például kell mutatnunk, a saját helyes gyakorlatainkat kell felvitat, felmutatnunk a partnereinknek, hogy egyfajta globális konszenzus hozunk létre a volt erős cselekmények, tevékenységek tekintetében a következő legalább öt évre. Másrészt szükség lenne egy magatartási kódexre, amely lényegében azon alapszik, hogy tiszteletben tartjuk a humanitárius tevékenységeket, és ahogy Linda is jelezte, Leffler ugye jelezte, hogy a koordináció mennyire fontos. Koordináció, koordináció és koordináció. Ez volt az üzenet és természetesen kérjük az átláthatósági normákért felelős partnereket, hogy hogy, hogy támogassák azokat a szervezeteket, amelyek végveszély esetén a civil társadalmat, a népességet támogatni tudják. Szeretném jelezni, hogy én nem akarom, és egy bizottságként vagy Európai Parlamentként sem kell kérnünk, hogy, hogy újabb eszköz jön, jöjjön, újabb pénzügyi eszköz jöjjön létre. Nem, nem, nem ezt kérjük. Amikor egy globális alapra utalok, akkor nekem az is teljesen jó, hogyha már meglévő alapok összefolynak egy közös alapba valahol, Más alkalommal Linda is beszélt már arról, hogy nem tudjuk követni, hogy hány alap, hány kezdeményezés, hány pénzügyi finanszírozási rendszer létezik külön-külön különböző célokra az egész világban. Úgyhogy kell egy átláthatóság a pénzügyi finanszírozás terén, amely a lehető legjobban felhasználja azt, ami a rendelkezésünkre áll, és ezért fontos, hogy ezzel a globális rendszerrel tudjuk magunkhoz vonzani a csúcs találkozó körül azokat az adományozó feleket, donorokat, akik, akik mindezt megtönthetik, megtönthetik tartalommal. Azt is látni fogjuk, hogy a fókuszpontok, fókuszpontot azok az emberek fogják jelenteni, jelenteni akik, akik, akiknek, a segítség, akiknek szükség van a segítségre. Ezért meg kell könnyíteni a segélyekhez, támogatásokhoz való hozzáférést. Azt is látni fogják, hogy Eh, itt az empowerment, eh, a helyi szereplők képesé tétele eh, az egyik fontos elv, azok, akik végsősorban a terepen dolgoznak, a helyi szereplők ismerik a helyi viszonyokat, akik egyébként is ott tevékenykednek az adott társadalmon belül, de beszélhetünk azokról a nem kormányzati szervezetekről is, amelyek más társadalmakból érkeznek, de helyben dolgoznak hogy ők tudjanak fejlődni, ők tudják ezeket a feladatokat megoldani minél hatékonyabban, eredményesebben. Több mint 25 nem kormányzati szervről beszélhetünk, amelyekkel kapcsolatban állunk, plusz az Európai Bizottsággal is, természetesen az ECO-val, Georgieva alelnök asszonyjal is kapcsolatban vagyunk, aki álláspontot, európai álláspontot dolgoz ki most éppen Eh, a magas szintű eh, panel pénzügyi finanszírozással kapcsolatos álláspontjáról van szó. Eh, a módosítók közül sok olyan ügyeket érint, mint a humanitárius munkát végzők személyes biztonságának biztosítása, hiszen nagyon sokan életüket kockáztatják és el is veszítik Eh, miközben humanitárius helyzetekben próbálnak helytállni. Vannak javaslatok eh, arra is, hogy a helyi nem kormányzati szerveket közvetlenül lehessen finanszírozni, eh, legyenek olyan politikák, amelyek segítenek az elhúzódó krízisek, válságok kezelésében a bukott államok területén elsősorban szükség van nagyobb rugalmasságra, átláthatóságra is, szakmaiságra, professzionalizmusra is, illetve egyfajta befagadó hajlandóságra, amelyek mind lehetővé teszik a humanitárius elvek gyakorlatban való átültetését. Ilyen szempontból az ENSZ egyfajta reformjáról is beszélhetünk, és van itt egy tény, amelyre már utaltam, úgy gondolom, hogy az európai konszenzusnak meg kell erősítenie e, azon álláspont, az álláspontjainkat, annék, hogy ezeket másra ráerőt, e, e, ráerőtetnénk, de nem is úgy kell őket eladnunk, mintha ezek a legjobb megoldások. El kell mondani, hogy az Európai Unión belül ezek jól működtek, és közös értékek alapján talán a jövőben hasznosak lehetnek szélesebb körben is. Végül szeretnék köszönetet mondani eh, konkrétan például Navikának, aki eh, nagyon sokat dolgozott, és nélkül természetesen eh, az én előadásom sokkal fakóbb és intenebb lett volna. Köszönöm szépen. Remek Enrique, és még remekebb Danika mm, részvétele miatt Sárgőrenc jelentkezett aztán Davor. Aztán pedig én is szót kérek. Oui, merci, madame Napi. Köszönöm elnök asszony a szót. El szeretném mondani, hogy ó, mennyire értékelem barátunk Gerevó úr munkáját. Teljes körül a munka, a felvetett kérdéseket végigvezeti, és hát elég hosszú is egy kicsit nehezen olvasható, úgyhogy javaslom, hogy a legfontosabb kérdéseket emelje ki, ami a szakbizottság, illetve a plenáris számára is láthatósági szempontok alapján fontos lenne. Hát van előttünk nem kevés munka, és a csúcs előtt is nem kormányközi ö, eseményről van szó, hanem konzultációról, ami pedig pozitívum, úgy tűnik a multilaterális megoldás működik. Nagy konzultációk Addis Abebában, Párizsban lesznek ebben az évben, és jövőre ez a konferencia. Úgyhogy ez nagyon helyes. Nem is olyan régen fenyegette, fenyegetés érte ezt a multilaterális megoldást. Úgy gondolom, hogy most már ez nem így van. Vannak dolgok, amelyek eléggé jól működnek, ahogy mondtam, rendkívül profi módon működnek a humanitárius szakemberek, nagyon sok jó javaslattal is elő tudnak állni, mert ott vannak a helyszínen, ismerik a válságot, tudják, hogyan kell felhívni a közvélemény figyelmét erre, tehát itt nincs gond. Tudjuk, hogy az MSF vagy a Nemzetközi Vörös Kereszt Szövetsége mennyire fontos szerepet játszott. Az egészségügyi világ szervezet viszont nem igazán jelezte a problémákat, ezt a tömeget a nemzetközi közösségnek. Nos, a humanitárius tevékenység nem igazán látványos dolog hosszú távon, csak az első napokban. Mert ugye a katasztrofát követően az első napokban kell gyorsan megjelenni a finanszírozással, aztán utána elfeledkezünk róla. Gyerevó kollégánkat ismerve azonban tudja ezt nagyon jól, és ez az állásfoglalás tervezetben szerepel is. Aztán koordinációra is van szükség, ott van, hogy milyen logisztikát kell biztosítani például egy földrengést, földrengést követően. Szorosan együtt kell működni, és néhány órával később meg is érkeznek az első segélynyújtók. Ami viszont nem jól működik, a humanitárius szakemberek dolgozók védelme. Kunduszra utalnék egy közelmúltban történt eseménybe, ahol egy csapat egy polgári kórház betegeivel együtt elhunyt, és ezt a bombázást semmivel sem lehet indokolni. Minden koordináta ismert volt minden jelenlévő erő számára Afganisztánban, ez egyszerűen elfogadhatatlan. Szerintem a kunduszi eseményeket tovább kell követnünk parlamenti szinten, meg kell találnunk a felelősöket, és először is az áldozatokkal, az afgán állammal, a nemzetközi közösséggel és a humanitárius szervezetekkel kapcsolatban is tartozunk ennyivel, mert ahogyan Kunduzban a körülmények alakultak egyszerűen elfogadhatatlan, meg kell találni a felelősöket és elszámoltatni őket. Azt hiszem az Európai Parlament következő plenárisán ez is téma lesz. Nos, köszönet és gratuláció kollégánknak, azzal szeretném befejezni, bár elfelejtettem még egy dolgot, bocsánat, a finanszírozás kérdését. Évek óta itt a parlamentben többen mondjuk, hogy nincsen elég forrás. A bizottság már a zsebe mélyére nyúlt, ugye bejelentették a következő évi költségvetési számokat, olyan 4 milliárdról van szó, egy százalékról, körülbelül 40 millióról. Hát, <laughs> ez egyszerűen nevetséges. Elveszítjük a szava hihetőségünket, mert mindig bejelentünk dolgokat, és aztán ebből nem lett semmi. Mindig lehet azt mondani, hogy marad egy kis pénz Ez olyan, mint a háziasszony, aki öt emberre főz, és aztán tizen jönnek, de mindig marad valami. Igen, mindenki vesz valamennyit, de úgy, hogy maradjon a többieknek is, mert nem akar az ember udvariatlan lenni. Tehát gyakorlatilag az igazság az, hogy nincs elég pénzügyi alap, és az Európai Unió 0,5%-ban finanszírozta a fejlődést. Ugye ott volt az észak-afrikai alap, de a jó szomszédsági stratégiát is kellett volna finanszírozni. Nos, ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. We have Mrs. Steer first and then Mr. Koluglu. So Mrs. Steer first. Steer asszony előtt. Thank you, Chair, thank you to... Köszönöm. Köszönöm Erikének a remek jelentést ezt a kitűnő tervezetet. A horvát eh, változatot olvastam el, úgyhogy horvátul folytatnám. Mi eh, eh, Ez a dokumentum rendkívül fontos tekintettel arra politikai helyzetre, amelyről majd a következő plenárison is vitázunk azok, akik részt vettek az Európai Parlament New Yorki delegációjában, amikor az új keretet ott elfogadták, tapasztalhatták, hogy milyen helyzetben volt az Európai Unió, gyakorlatilag támadások keresztüzébe került azért, mert kiállt a válságban a menekültek mellett. Úgy gondolom, hogy Enrique megközelítése az, hogy egy defenzív álláspontról elmozdulva egy más álláspontra helyezi az Európai Uniót egy olyan helyzetbe, amelyben képes megbirkózni ezzel a témával, és képes irányító szerepet felvállalni, ez a megfelelő fókusz. Valóban így kell készülnünk a jövő évi isztambuli konferenciára. A következőt szeretném elmondani. Valóban itt az Európai Unió hitelességéről beszélünk. Úgy gondolom, hogy ez a jelentés fején találja a szöget, ugyanis valóban az Európai Uniónak így kellene fellépnie. Természetesen konkrétak kell legyünk, méghozzá hogy. Nos, ez a legfontosabb kérdés. A harmadik bekezdésben meg is találjuk erre a választ. Egy öt éves tervet javasol, amely a kötelezettségvállalások alapján kötelezettségvállalásokból következik. Ez egy nagyon konkrét javaslat. Természetesen a koordináció, a nemzetközi szintű koordináció is nagyon fontos, főleg ha figyelembe vesszük a, az isztambuli csúcs formátumát, nos, ez egy további kihívás lesz. Ugyanakkor van még valami, amit hangsúlyoznunk kell és valóban ez hangsúlyt is kap ebben a tervezetben. Következésképpen szeretném megköszönni azt, hogy a 11. bekezdésben egy konkrét ajánlást olvasunk az Európai Unióra nézve, amely az oktatás oktatási költségvetést szeretné növelni 2-4 százalékra a gyermekek esetében a válság sújtotta területeken. Szerettem volna én is ezt kiemelni, és még egyszer köszönöm Enrikének ezt az anyagot. Okay, thank you. I've got, um, um... Köszönöm szépen. Kedves kollégák, mindjárt kifutunk az időből, Bocsánat, elnézést, már előre gondoltunk, gondolkodtam. Tessék. Pa- a hölgyeknek adnám meg először a lehetőséget. Jó, aztán Beatrice, parancsoljon. Úgy gondoljuk, hogy nagyon jó, célzott projekt ez, amit Enrique kollégánk megfogalmazott. Nem akarok megismételni mindent, ami már elhangzott. Nagyon sokan ö, mozognak ö, óriási ö, tömegek, ez a legjelentősebb mozgás, amit a második világháború óta tapasztalunk, és nap mint nap ezt tapasztaljuk. Pont ez a drámai része a dolognak. Én attól tartok, hogy a jövőbeli törökországi események a halálos terrorista támadások miatt csak növelni fogják a bizonytalanságot Törökországban, a régióban, Szíriában. Törökország nem lesz megfelelő hely a menekültek számára. Ahogy Merkel asszony is említette. Úgyhogy szerintem a kollégáknak a lehető legnagyobb menekült hullámra kell felkészülni, amit eddig nem is tapasztaltunk talán. Nagyon sok országban, mint például az én hazámban is, a helyzet egyszerűen már a lehetőségeinken túl eh, nőtt. És azt gondolom, hogy kellene eh, talán a katasztrófa okairól is beszélni. Szeretnék egy ilyen jellegű módosító indítványt benyújtani. Aztán van még egy dolog. Amikor az okokról beszélünk, azokról az erőkről, amelyeknek betudható eh, ez az óriási eh, menekült hullám Irakból, Szíriából, Afganisztánból. Ehhez még hozzá kell tenni a kondúzi eh, bombázást a Médecins Sans Frontières munkatársainak halálát. Erről beszélt a kollégánk is, hogy meg kell kezdenünk eszmecserét folytatni, nyomozni, hogy kiderítsük, hogy hogyan is következett be ez a drámai katasztrófa, hogy megkeressük a felelősöket. Mert egy óra alatt tényleg nagyon bombázták ezt a kórházat. Aztán van egy másik probléma, az éghajlatváltozás súlyosbodása mert ugye most már ennek következtében is vannak menekültek. Itt is szeretnék benyújtani egy módosító indítványt. Végül pedig a menekültek védelme. Azoké, akik útnak indultak, vissza szeretnék térni arra a témára, hogy milyen kulturális, vallási kérdések merülnek itt fel. Úgy gondolom, hogy a menekültek fogadó központjaiban az egyetemes emberi jogok szellemében járjunk el. Köszönöm szépen, kedves kollega, ezt a munkát kommunikált. Köszönöm szépen, most pedig Beatrice Becerra, majd Héri Hautala következik, aztán pedig én. Egyébként fél hatkor le kell zárnunk, mert aztán van egy ülésünk az Envivel, és át kell mennünk egy másik terembe. Beatrice, kérném, hogy nagyon röviden. Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak egy utalást szeretnék tenni Guerrero úrnak, megköszönve egyébként a munkáját. Meggyőződésem, hogy figyelembe fogja venni az Emberi Jogi Bizottság véleményét is. Szeretném elmondani neki, hogy Elena Valenciano véleményt készít, és én magam árnyék jelentéstevőként szeretnénk gazdagítani ezt a jelentést, beleépítve az emberi jogok vetületét ugyanis a két témakör elválasztatlanul összekapcsolódik a téma miatt, főleg ugye, ha figyelme veszük ezt az emberi jogi csúcsot. A módosítók, amelyeket előterjesztünk ezen véleményhez, kitérnek majd olyan aspektusokra, amelyeket remélhetőleg sikerül figyelembe venni, mint például az, hogy a vízhez való jogot, illetve az az egészségügyelátáshoz való jogot is biztosítani kell, ezt mindig biztosítani kell a humanitárius segítségnyújtás során, és a nemzetközi humanitárius jog mindig utal arra, hogy a szexuális és reproduktív jogokhoz hozzáférés kell biztosítani a nőknek és a lányoknak, akik az megerőszakolást követően esnek teherbe a konfliktusos övezetekben. A DROA véleménye, egyébként, ahogy említettem, közvetlen módon fogja majd kiegészíteni, gazdagítani ezt a jelentést, kiemelve azt a kapcsolt, amelyet mindenképpen figyelembe kell vennünk a csúcs való előkészületek során. Köszönöm. Köszönöm szépen, Heidi. Köszönöm. Sajnálom, hogy nem voltam itt a vita eddigi részén, de azért szeretnék néhány észrevételt tenni a frakcióm nevében. Mi is örömmel fogadjuk Guerrero úr jelentéstervezetét, illetve a módosítóit. Ezeket támogatni tudjuk. Röviden felsorolnám azon kérdéseket, amelyek véleményünk szerint kitűnőek ebben a jelentés tervezetben. Először is a sérülékeny csoportokra helyezett hangsúly, helyén való, hiszen gyakran a fogyatékkal élők, a gyermekek, nők, az idősek nem tudnak szükségleteknek eleget tenni, és valóban az emberi jogi alapú megközelítés mellett ki kell tartanunk, felelősséget kell vállalnunk, és biztosítanunk kell az emberek jogainak védelmét. Az EU-nak valóban határozott támogatást kell biztosítania a humanitárius világ csúcson is. Az átláthatóságot is fontosnak tartjuk, a hozzáférést is, hiszen tudjuk, hogy számos konfliktusban, jelenleg is például Ukrajnában komoly problémák jelentkeznek, a finanszírozás eh, is hiányos, erről tegnap már beszéltünk. Továbbá a konfliktusok eh, kiváltó okait eh, kell kezelnünk, ez idézi elő humanitárius segítségnyújtás szükségességét is. És a módosítókban a nemekre vonatkozó megközelítést is jobban ki kell emelnünk. Az éghajlatváltozást jobban figyelembe kell vennünk, illetve meg kell világítanunk a feledésbe merült válságokat, amelyek nem kapnak kellő figyelmet a nyilvánosság részéről. És az otthonukat elhagyni kényszerült személyeket is, akik a szomszédos országokban találtak menedéket, őróluk is beszélnünk kell. A civil szervezetek szerepe a csúcson szinten olyas valami, amire szeretnénk kitérni, de van még egyéb, vannak még egyéb aspektusok, de egyelőre ennyi lenne, mert kevés az időnk. Még egyszer eh, köszönöm az előadónak a munkáját, és eh, számítok arra, hogy eh, jók lesznek majd a kompromisszumos indítványok. Just one, two points from me, Enrique. Részemről egy-két megfelvetés, nem tudom, akkor tegnap, amikor az oktatásról beszéltünk, az humanitárius szükséghelyzetben lévő gyermekek oktatásáról, hogy nem tudom, 4% elége a bizottság részéről azt mondták, hogy ez nem elég, nem tudom, nem kéne a szövegbe azt írni, hogy legalább 4 hiszen tegnap elmondták, hogy sokkal több kell, és minél több a válság, annál több. Tehát nyilván a, a költségvetés nagy, akkor 4 is sok, de hát nem is tudom. Másrészt a, a, a dokt, orvosok kor, határok nélkül szervezett kapcsolatos események ről is beszéltünk, a humanitárius dolgozók biztonsága kapcsán tegnap eh, a bizottság és az NGO-k azt mondták, hogy az emberek eh, egyre nehezebben vállalnak munkát ezekben a környezetekben, úgyhogy tudnunk kell, hogy mi történt pontosan. Korábban ez előfordult a gázai jövezetben, ahol ismert eh, kórházokat bombáztak szét, lényegében a munkaerő meg kell védeni, másképpen senki nem fog ezekben a nehéz helyzetekben munkát vállalni. Végül Ledanyató asszony elnézést, hogy ilyen kevés időt adok önnek, de kérem, hogy röviden szólaljon fel, mert kevés időnk van, tehát csak úgy szavakban. Thank you, Chair. Just very briefly. Köszönöm szépen, nagyon röviden. A bizottság szeretne köszöntet mondani egy Rosszálom úrnak a kiváló jelentését. Ez nagyon jó kiegészíti a bizottság által elfogadott közleményt, és amelyet azért nyújtottunk, beadtunk ki, hogy Szalom úr által le, bevezetésében leírt helyzetekben tudjunk alapelvekre épülő és eredményes humanitárius tevékenységeket folytatni. Az Európai Unió és tagállamai a továbbiakban is fontos szerepet fognak játszani a humanitárius világ csúcs találkozóig és azt követően is. Ma az Európai Bizottság az EU és a tagállami nevében ma nyilatkozatot tett, a bizottság a tagállamokkal együtt eh, eh, felkészült a hivatalosan hónap kezdődő eh, eseményre. Ahogy Guerrero Szalom úr ezt elmondta, és ahogy mi is közöltük ezt a közleményünkben, ez a csúcs találkozó arra szolgál, hogy megerősíti, megerősítse az humanitárius segítségnyújtás alapelveit, és ahogy Gerard Szalom úr is említette, egyre nagyobb a szükség ezekre a tevékenységekre, és nem nő ezzel arányosan a költségvetés, hogy globális alapra van-e szükség, azt majd még meglátjuk, ahogy Gerard Rosszalom úr is említette, Georgieva asszony az elnök helyettese, vagy társhelyettese ennek a panelnek. Úgy tűnik, hogy a finanszírozás kérdését párhuzamosan kell e, végezni a hatékonysági e, kérdések feldolgozásával. Számos ötlet felvetődött az a kapcsolatban, hogy a jelenlegi e, rendszernek a diszfunkcionális vonásait hogyan tudjuk kezelni. Egyelőre többét nem is akarok mondani. Köszönöm szépen. Ennek... Köszönöm szépen, Enrique. Nagyon röviden, lehető legrövidebben a hozzászólásokat szeretném megköszönni minden kollégámnak. Úgy gondolom, hogy látható a konszenzus, valóban nagyobb hangsúlyt kell helyeznünk a humanitárius segélyezők védelmére, ami a koordinációt illeti. Itt egy nem kormányközi konferenciáról lesz szó. Aztán ugye hallottunk az éghajlatváltozásról is, az emberi jogok kapcsolatos megközelítésről, a nemek közti egyenlőségről, a feledésben merült konfliktusokról, a biztonságról, valamint a humanitárius segélyezők védelméről. Néhány észrevételt tennék mindössze. Szerintem nagyon fontos, hogy kezdettől fogva ezeket tisztánlássuk. Az a tény, hogy Isztambulban kerül sor erre a csúcsra, nem szabad, hogy különösebben befolyásoljon bennünket, a törökországi helyzet kapcsolatban, ugyanis ez egy ENSZ konferencia, egy ENSZ csúcs, amelynek megrendezésére Törökországban kerül sor, de ennyire Madridban is megtarthatnák. Tehát a Törökországgal kapcsolatos kérdések, az ottani helyzet és egyebek, ezeket a lehető legjobban el kell választani ettől a jelentéstől. Másodszorban a humanitárius válság amelynek tanulni vagyunk az Európai Unióban. Ez természetesen a mi helyzetünket, a mi pozíciónkat ezen a humanitárius csúcson érinti, ugyanis ha jobban választ tudunk adni, akkor a morális pozíciónk javul, ha nem, akkor pont az ellenkezőjét érjük el de nem mehetünk úgy Isztambulba, hogy a mi válságunkat, a mi humanitárius válságunkat helyezzük a figyelem középpontjába, hiszen a világban ez a válság, amelyet mi most tapasztalunk, számos helyen megjelenik. A távol-keleten, Latin-Amerikában az otthonukat elhagyni kész, kényszerülő személyek kapcsán azt hiszem, hogy ez az eurocentrizmus, ez gyengíti a helyzetünket. Ha megpróbáljuk azt mutatni másoknak, hogy mit kellene tenni, vagy a mi problémáinkról beszélünk, amikor a mások problémái sokkal súlyosabbak, mint a mi gondjaink. Éppen ezért úgy gondolom, hogy az összes hozzászólásból vannak elemek, amelyeket be kell építenünk, de el kell határolódnunk az eurocentrikus megközelítéstől, hiszen itt egy olyan konferenciáról van szó, amelyet az ENSZ hívott össze. Elnök, köszönöm szépen, ez egy nagyon fontos jelentés. Elnézést, még egy megjegyzést tennék. Kunduz a legutóbbi plenárison a napirenden szerepelt Strasbourgban, és minden bizonyal továbbra is napirenden lesz. Egyébként egyet is értek azzal, hogy nyomon kell követnünk a kunduszban történteket, ugyanis sajnos ez más alkalommal is be fog következni a jövőben, de ha képesek voltunk felemelni a hangunkat ezzel szemben, és ellenállásunkat kifejezésre juttatni, ez minden bizonyal fontos, hiszen a humanitárius segélyezők jelen lesznek, és továbbra is arra törekszenek, hogy megfékezzék a háborús konfliktusokat. Elnök, köszönöm szépen ezt az eszmecserét. A módosítók bejutásának határideje hétfő, délután 5 óra. Kérnék mindenkit, hogy egyeztessenek Erikével a módosítókról. Ha egyetértenek, akkor nem kapunk sok azonos módosítót. A következő napi rendi pontunk a 15, a kérdések órája ez ugye Guerrero úr kérdése volt, aki jóvá hagyta, hogy a következő ülésre napoljuk el. 16-os, egyebek, valakinek van-e egyéb felvetni valója? Nincs. 17-es, a következő ülés. A következő ülésünkre november 9-én kerül sor, délután, valamint az azt követő napon, délelőtt és délután, de lesz egy rendkívüli ülésünk, két rendkívüli ülésünkön az egyikre csütörtökön kerül sor az AFET-tel és a DROA bizottsággal együtt a 2015-ös Szaharov díjazottról, és október 19-én, tehát egy rendkívüli ülés Mimica biztossal, a koton utáni időszakról a bizottság zöld könyvét fogja ismertetni, ami nagyon fontos a bizottságunk számára. Tehát két rendkívüli ülést tartunk, most pedig tartunk egy ülést az MV és az Agri Bizottsággal. Egy órás ülés lesz ez a World Food Day kapcsán az ENSZ FAO szervezetével. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt, az elnök a tanács, a tolmácsok munkáját is köszöni, az ülésünk pedig a 3C50-es teremben lesz. Köszönöm.